Um, Üdvözlök mindenkit! A DEVE és az Elviszak Bizottság közös eszmecseréjére kerül most sor. Az MV szakbizottság a többoldalú fenntartató fejlesztési célokkal foglalkozó platformot mindig is kulcsfontosságának tartotta az unió szintű végrehajtásában a fenntartató céloknak, és most fog, megbeszéljük a többoldalú platform munkáját, tehát az októberben várható jelentését, és itt a különböző fejlesztési, fenntartó fejlesztési célok a különböző társadalmi területeket felölelő célok, és az ő végrehajtásukat szeretnénk felgyorsítani, hogy egy integratívabb, igazságosabb társadalom jöjjön végre 2030-ra, és az ENVI szakbizottság mindig is nagy érdeklődéssel követte a Juncker bizottság ezzel kapcsolatos terveit, illetve az SDG-k végrehajtásával kapcsolatos eh, fejleményeket, és a bizottság vitanyagát várjuk, eh, és a 2030-as kerettel kapcsolatos közleményt is, az sztc ket globálisan kell végrehajtani és monitorozni, és a 2012-es magas szintű fórumnak a munkája ebben szintén fontos lesz. Erről szó esik ma, is, most megadnám a szót Linda meg Évennek, a DV szakbizottság elnökének, illetve aztán a vendégeinknek. Köszönöm szépen! Köszönöm Vale asszonynak, hogy meghívtak bennünket, hogy közösen szervezzük ezt az eseményt a mi szakbizottságunk a fenntartató fejlesztési célokkal már régóta foglalkozik. New Yorkban is jelen voltunk 2015 óta, amikor is elfogadásra kerültek az SZDC-k azóta. Szorosan nyomon követjük, most a harmadik születésnapjukat ünnepelhetük szeptemberben, és természetesen az Európai Unió kezdető fogva nagy szerepet vállalt abban, hogy New Yorkban létrejöjjön az erre vonatkozó egyezmény, és a mi szakbizottságunk tagja számára rendkívül fontos az, hogy Nyilván a végrehajtás külső szempontjaira fókuszálunk, és az új fejlesztési konszenzus keretein belül, illetve más külső eszközökkel próbáljuk ezt megvalósítani, de fontos, hogy az Unió vezető szerepet vállaljon az edzétség egészére nézve, a fenntartható fejlesztési célok végrehajtására nézve, Európa szerte, tagállam szerte különböző minisztériumokban, vagy a, polgár, a lakosságban is továbbra is úgy értékelik, hogy a fenntartott a célok tulajdonképpen a milleniumi céloknak a valamiféle új fajtája, de ez most azt jelenti, hogy valamennyi országban minden meg kell vizsgálnunk minden szakpolitikai területen a fenntartatóság szempontján, és remélem, hogy ma sikerül ezt az üzenetet közvetítenünk, és kapunk tájékoztatást különböző szakértőktől, az Európai Bizottságtól is, arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlanak a készületek, előkészületek 2009 májusára, amikor is az Európai Unió majd beszámol arról, hogy az SZDC-k végrehajtása hol is tart, nagyon érdekelne, hogy a belső és a külső szempontok hogyan kerülnek majd New Yorkban bele a beszámolóba, és hát nyilvánvalóan ez az időpont nagyon problematikus, hiszen parlamenti választásokra kerül sor, és már csak július elején áll fel az új európai parlament, tehát nem egészen világos, hogy hogyan is fog ez működni, hogy hogyan fog az európai parlament képviseltetni magát májusban és ezért kell ezt az évet most kihasználnunk, illetve a következő év elejét, hogy, hogy az előkészületek lezáruljanak erre az eseményre. Jövő héten egy küldöttség utazik majd New Yorkba néhány tag itt is ül, aki részt vesz ebben. Örülöm, hogy itt vannak, és akkor néhány előadónkat is bemutatnám. Elsősorban a többoldalú platformnak a képviseletében annak itt a vendégeink, aztán a bizottság főtitkára is itt van, és beszámol arról, hogy a külső és belső szempontokat hogyan is tető alá az Európai Bizottság, aztán az ENSZ, Környezetvédelmi Hivatala is, illetve a DEFCO főigazgatóság is képviselteti magát. És először is a oldalú platform képviseletében Jan Notadam, a CSL Europe volt képviselve, majd Bert Kubi, a Régió Bizottságát, és Patricia Heidegger az az Európai Körzetvédelmi Hivataltól. Nem tudom, hogy oszták fel egymás között az időt, de kérem, hogy számoljanak be arról, hogy a adó platform pontosan hogyan néz ki, mivel foglalkozik, hogy érzik, hogyan működik, és az Európai Unió munkájában milyen módon tud részt venni. Köszönöm szépen. Patricia Heidegger vagyok, én fogom kezdeni az előadásunkat, a prezentációnkat. A több oldalú platform munkáját fogjuk bemutatni hárman együttesen. Röviden hagyj mutassam be, hogy kik is vagyunk. Tudják, hogy a több oldalú platformot ha jól emlékszem, tavaly decemberben hozták létre, akkor volt az első ülésünk a több oldalú platform, egy szakértői csoport, a bizottság, részéről két testülete van, van egy az igazi platform, ez a magas szintű csoport, és van egy menedzsmenttel foglalkozó bizottság, mi hárman itt tevékenykedünk, itt zajlik a mindennapos munka, és ezen kívül van több alcsoport, hiszen nagyon széles a palettája az ügyeknek, kérdéseknek, amelyekkel foglalkozni kívánunk és jelenleg egy különleges feladattal foglalkozunk, bár a mandátum nem csak erre szól, ez pedig a több oldalú platform hozzájárulása az ez évben még várható bizottsági közleményhez a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásának tekintetében és szeretnénk tehát hozzájárulni ez az uniós vitanyaghoz, amelyet éppen dolgoz ki a bizottság, a végső következtetések. Remélhetőleg októberben az asztalra kerülnek, de jelenleg akkor bemutathatjuk, hogy hol tart ez a munka, hogy jár a mi hozzájárulásunk. Hat alcsoportunk van egyébként a több oldalú platformon belül, és nem csak a vitaanyaggal foglalkoznak ezek az alcsoportok, például már jelentős született a következő MFF-ről, hogy hogyan kellene a következő több éves pénzügyi keretben a fenntarthatóság szempontját érvényesíteni, és hát a saját szempontomból megosztom önökkel, hogy, hogy az új tapasztalatot jelentett minden tag számára a több platform, és hát itt civil szervezetek, vállalatok, üzleti szféra, a kutatói szféra, a régiók bizottság, az EGSB, a különböző önkormányzatok mind-mind valóban több oldalról képviselteti magát ebben a platformban és úgy gondolom az elsődleges hozzáadott értéke ennek a platformnak az az, hogy egy asztal köré ültek le közös megoldások keresése érdekében mindezek a, az érdekelt felek, ez egy nagyon érdekes folyamat, és ez egy gyakorlatilag egy ajtókat nyitó folyamat, mert itt megnyílnak az ajtók, és közösen tanulunk egymástól, és közösen próbálunk megoldást találni problémákra. És akkor a jelenlegi tevékenységünk prezentációjára térnék rá, amit már nem mondtam, előzetes ajánlásokat tudunk itt megfogalmazni, hiszen a több oldalú platform a végleges ajánlásait a októberben fogja elfogadni, ezek az ajánlások lesznek tehát a bizottsági vita anyaggal kapcsolatos ajánlások, ez a munka zajlik jelenleg és öt fejezetet ölel fel majd ez, ez az anyag, és akkor felosztottuk egymás között, hogy ki hányat mutasson be. Én kezdeném az első fejezettel, ez a, a víziónkról szól. Mielőtt az egyik kocsfontosságú elemre térnék rá, a, a 30 as fenntarthatósági európai stratégiára, előtt a többi kulcsfontossági elemet is bemutatnám ebben a fejezetben. Az egyik fontos pont úgy gondolom az, hogy hogy meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a 2030-as stratégia és az SDG-k eh, keretévé válnak egy közös európai narratívának, a Európa jövővel kapcsolatos eszmecserénknek a vezető elemébe váljon. Ez a keret fontos, hogy egy pozitív narratívát eh, eh, hozzon létre és emellett szeretnénk biztosítani azt is, hogy mindenki megértse, hogy mennyire sürgős lépnünk. Itt a legfontosabb kívásokat éppen ezért összefoglaltuk, próbáltuk kontextusba helyezni az eszticsiket Európán belül. És hát még mindig itt ez a tendencia, hogy az eszticsiket a milleniumi célok tovább fejlesztésének gondolják, de itt azért másra van szó próbáltuk tehát kontextusba helyezni a különböző, a 17 különböző fenntartható fejlesztési célt, és bemutatni, hogy milyen kívásokkal kell szembenézni az Európai Uniónak. És nem fogok itt az egyes kívásokba mind részletesen belemenni, ezzel kapcsolatban a jelentésünket, amelyet kész elolvashatják, de nagy volt a konszenzus arra vonatkozóan, hogy megállapodásra kell jutnunk, hogy melyek azok a kívások, amelyek prioritás kell, hogy élvezzenek. Aztán néhány alapelvet is eh, meghatároztunk, nem annyira újak, de szerettük volna európai kontextusba helyezni ezeket, ezeket sem fogom részletesen egyenként felsorolni, de az egyik, amelyik rendkívül fontos, az az, az, az, az elv, hogy senkit sem hagyunk hátra. Európai Uniós eh, kontextusban is fontos, nem csak a külső fejlesztési együttműködés keretében, és meg akartuk nézni, hogy ez mit jelent a belső európai politikák szempontjából. Aztán másik fontos elv, és megint csak nem akarom az összeset felsorolni, de amelyet még szintén fontosak tartunk, az a fontos, kapcsolat, kapcsolódás az SZDCség és az emberi jogok között. Úgy gondolom, hogy párhuzamosan egy irányba futó elvekről van itt szó, de nem mindig kapcsoljuk össze ezeket. Az emberi jogi mozgalom tulajdonképpen az SZDC diskurzusban nem annyira vesz részt, és fontos lenne, hogy az emberi jogi megközelítés is erősödne a fenntartató fejlesztési célok keretein belül. Nyilvánvalóan a szakpolitika koherencia is egy alapvető elv, ezzel is foglalkozok a jelentésben. Ez az irányítás szempontjából ez egy fontos elv, a kollégáim rá fognak erre térni. Azt látjuk, hogy óriási kihívás jelent a szakpolitikai konkurencia a fenntartató fejlődés szempontjából. És akkor az első fejezet kulcsfontosságú elemére térnék rá, ez pedig az a követelmény, hogy hogy a fenntartható 2030-as európai stratégia sikerre viteléhez szükség van végrehajtási stratégiára is. Ezzel kapcsolatban valamiben nagy a konszenzus. Itt egy minden átívelő alapstratégiára van szó a végrehajtás kapcsán, és ezzel kapcsolatban néhány fontos elemet szintén meghatároztunk itt egy transformatív, új jövőképpen rendelkező, de ugyanakkor konkrét időhöz kötött, eh, és, és tovább menetrenddel rövid, középes osztávú célokra lebontott stratégiára van itt szükségünk 20-30-ig, illetve utána is, és valamennyi érintett szakpolitikai területet le kell fednünk, illetve a forrásokat, és fontos, hogy itt mélyreható elemzést végezzünk, hogy mi hiányzik, az eddig intézkedéseket, a szakpolitikai stratégiákat át kell világítani, mind helyi szinten, illetve regionális szinten is, és az öt éves szakpolitikai cikluson túlmenően kell itt gondolkodnunk, tehát hosszú távú stratégiára van szükség, és itt a kapcsolatokat is fel kell tárni az egyes szakpolitikai területek között, nem csak a kedvenc területekre kell koncentrálnunk, hanem a négy dimenzió, a környezetvédelmi, szociális, gazdaság és irányítási dimenziókat koherensen, holisztikusan egybe kell, hogy foglalja és hát fontosak a monitorozási mechanizmusok és eszközök, tehát kvalitatív és kvantitatív módon is eh, monitoroznunk kell az előrelépést a célok elérésének útján és hát el kell ismerni a stratégiának azt is, hogy itt valóban a gazdasági és szociális modellek átalakítására van szükség, egy paradigmaváltásra, alulról felfelé irányuló megközelítésre van szükség valamennyi önkormányzat, a civil szervezet, minden érintett bevonására kell építenünk, integrálni kell, és egy állandó több oldal platform felállítására van szükség, egy állandó eszközé kell ezt alakítanunk, hogy ezt a folyamatot kísérje 2030-ig. For chapter two. Thank you, Patricia. And... Szia. És a 2030-as fenntartható Európa stratégiát csak megfelelő leadership lehet még megvalósítani. Érdekelne, hogy mi van az EU leadership ügyben megfogalmazott elvárásaival, főleg az Európai Bizottság és Parlament és a Tanács párbeszéde vonatkozásában. A bizottságon belül a jelenlegi projekt team, azoknak a biztosoknak a csoportja, akik ezt végzik, biztos, hogy mainstreaminggel kell, hogy ezeket a témákat az előtérbe helyezzék, és együtt kell működni a biztonsági szolgálatoknak. Lehet, hogy nem ugyanaz a tapasztalata az egyes tematikus alcsoportoknak, de éppen ezért kell nekik együttműködniük, hogy mert ha együttműködnek, akkor a szolgálatok és a, az érintettek közötti együttműködés is jobb lehet, és koherensebb lehet. Hiszünk abban, hogy itt a bizottság elnökére is fontos szerep hárulhat. Az SDG-k megvalósítása, az Európai Uniós helyzetelemzés részeként kell, hogy megjelenjen nem lehet State of the Union beszédet tartani, anélkül, hogy nem beszélünk a fenntarthatósági célok elérése útján megtett haladásról. Ami az Európai Parlamentet, mint társjogalkotót illeti, nyilvánvalónak tűnik, de azért ezt hangsúlyozni kell, hogy a fenntartósági célokat összhangba kell egymással hozni, a bizottsági struktúrák szintjén. Nem mindegy, hogy hogyan szervezi meg az erről szóló vitát az Európai Parlament, mely bizottságok milyen kompetenciákat és dossziékat kapnak, ez egy ugyanez érvényes a kormányokra, a nagy cégekre is, hogy hogyan osztják fel a feladatot, ez sem mindegy milyen munkacsoportok jönnek létre. És van egyfajta iránypálya, amit szeretnénk bejárni. És ennek bejárásához az európai parlamenti képviselőknek nem csak itteni, hanem otthoni választókörzetükben elvégzendő munkája is releváns. Mindkét irányban be kell csatornázni a szempontokat, az elvárásokat. Szeretnék, hogyha az Európai Parlament nyomást gyakorolna a bizottságra abból a célból, hogy még több pénz juthasson a bevált gyakorlatok cseréjére, a tagállamok és főleg a régiók, városok, önkormányzatok helyzetbe hozására mindenkinek a maga szintjén. A második fejezet részleteiben most nem mennék bele, hanem a harmadik fejezet kapcsán átadom a mikrofont a kollégámnak. Yes, thank you. Um, Köszönöm. A harmadik fejezet arról szól, hogy mi hogyan látjuk, hogy milyen eszközei vannak az EU-nak a megvalósításhoz. A politikai prioritásokat hogyan lehet megfogalmazni az egyes intézményekben, és hogyan lehet a fenntarthatóságot minden politikai cselekvés és akarás, akarat hátterében mozgatni mozgató erővé tenni. Mind hosszabb távon, öt éves viszonylatban minimum, a napi diskurzusban, különös feladat, kihívás lesz ezeket a fenntarthatósági célokat koherens módon megvalósítani a különböző politikai területeken. Ez önmagától nem fog működni, ehhez koordináció kell, és átgondoltság. Valamennyi szereplőnek, érintetnek tudatában kell lennie, hogy milyen struktúra folyamat melyik fázisában vesz részt. A policy making a B pont alatt, vagyis hát a, a stratégia kialakításának a kérdése, megint csak integrációt feltételez. Ez például jelentheti azt, hogy bizonyos jogszabályokat hozzáigazítunk a célokhoz, koherensebbé tesszük őket, és a sustainability first, a, a fenntarthatóság, mint elsődleges cél kell, hogy jellemezze minden ilyen politikai kiigazítás folyamatát. A harmadik lépés éppen ezért a politikák koordinációja, sőt ennek egy, egy ciklusa is van ugye, a megfogalmazástól a megvalósításig, egy új fenntartható európai koordinációs ciklust szeretnénk kialakítani. Nem mindegy, hogy ez milyen pénzügyi kistafírozatsággal rendelkezik majd, erről szól a D pont, ez részben adóreformra is szükség lenne. Ezután jön a monitoring, az elszámolás, az elszámoltathatóság, a felülvizsgálat, az értékelés, a jelentések írásának a E pontja, és akkor körbeértünk, mert az adatok alapján, a statisztikai adatok alapján esetleg módosíthatók majd az alap célok. Egy másik áttekintés azt mutatja, hogy hogyan képzeljük el ezt a koordinációs ciklust. Tehát lenne egy mindent felülíró 2030-as fenntartható Európa stratégia, ez adja a fő célokat, fő irányokat, fő fogalmakat a működéshez, és ezt bontanánk le már részben működő, részben részrehozan, létrehozandó politikákra, illetve adnánk ezekhez hozzá azt a hozzáadott értéket, ami a bal oldalon látható, hogy ciklusban gondolkodunk, koordinációs ciklusban, és az éves jelentéseket kiegészítené egy fenntarthatósági jelentési ciklus, amelynek a tanulságait újra inputként be lehet tenni a rendszerbe. Persze ez, ez is lebontva nemzeti országos szintekre is, de maga a nagy ciklus 4-5 éves ciklus lenne, az európai szemeszterhez illeszkedne, és a fenntarthatósági szempontokat folyamatosan értékelni. Ugye a DE pontok szóltak a finanszírozásról, a monitoringról. E két fázisban az Európai Parlament nagyon fontos szerephez juthat, bár tény, hogy ezek némelyike tagállami feladat, de azon keretek megalkotása, amelyeken belül működhet egy fenntartható finanszírozás is, az a parlamenttől is függ, hiszen a parlament társjogalkotó és ellenőrző funkciókkal is rendelkezik. Költségvetés szempontból mindenképpen. Tehát ebből a monitoringból nem hagynánk ki, nem is szabad, nem is lehet az Európai Parlamentet. Itt nem csak kvantitatív, mennyiségi, hanem minőségi értékelést, követést is várnánk az Európai Parlamenttől. Ezt már láttuk egy kicsit hasonló ábrán az előző téma kapcsán, ezért ugrok. A negyedik fejezetre. Tényleges szakpolitikai javaslatokról szól a következő fejezet. Beszéltünk a szükséges kormányzási struktúrákról, és beszéltünk az uniós eszköztárról, de úgy éreztünk, hogy emellett konkrétabban is meg kell fogalmaznunk azt, hogy a szakpolitikai megközelítés hogy néz neki. Tehát ez a fejezet a szakpolitikai javaslatokról szól. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóságot koherens módon kell az uniós szakpolitikai menetrendben megjeleníteni, minden szakpolitikai kezdeményezésben meg kell jelennie. Akkor, amikor szakpolitikai javaslatokat tettünk, akkor nem átfogó jelleggel tettük ezt meg, csak beazonosítottunk öt területet. Klasztereket fogalmaztunk meg de csak példákat fogok itt most felhozni. A tagállamok hasonló megközelítést alkalmaznak, a fenntarthatósági jelentésükben klasztereket azonosítanak ott be, és elmondják azt, hogy a gazdasági, környezeti és társadalmi területeket hogyan lehetne integráltabb módon lefedni és részletekben nem megyek, csak bemutatom azt az öt szakpolitikai klasztert, amelyet beazonosítottunk, hogy vázoljuk ezt az integrált szakpolitikai megközelítést. Van egy szakpolitikai klaszterünk, amely a fenntartható fogyasztással és gyártással, termeléssel foglalkozik. Nyilván ide tartozik a körkörös gazdaság, de nem csak erre korlátozódik. Van egy olyan klaszterünk, amelynek címe társadalom és civil polgári részvétel, valamint szociális befogadás, ez igazából egy nagy szociális klaszter, energia és klíma nyilván, ez egy másik klaszter. Vannak ide tartozó más szakpolitikai területek, Negyedik a mezőgazdaság földhasználat, tehát nem csak a kapról van szó, hanem az ehhez kapcsolódó élelmiszer termelő rendszerről, beleértve az élelmiszer exportot és feldolgozást. És az ötödik a kohéziós politika. Ezt az öt klasztert azonosítottunk be. Szakpolitikai ajánlásokat fogalmazunk meg ezekre, hogy integráltabb szakpolitika részét képezzék. A részletekben nem megyek, de áttekintést adok a módszertanról, amelyet alkalmazunk. És akkor, ami az ötödik fejezetet illeti. Well, there I would like to start with what was at the... Azzal kezdeném, amiről Patricia az elején említést tett, hat hónapnyi kemény munka után képesek voltunk egy 260 oldalas anyagot összeállítani. Hamarosan nyári szünet van, ha valaki szeretné, ez lapozza ezt fel. Elemzések, ajánlások szerepelnek ebben rendkívül tartalmas anyag ez. Minden ilyen, ugyanúgy látjuk a helyzetet? Nyilván nem. Különböző nézeteink vannak, engedményeket kell tenni, ezeket le kell tárgyalni előre. Viszont az világos, hogy kiderül az anyagunkból, hogy a feszültségek ellenére van elkötelezettség, erőtes előkötelezettség amellett, hogy egy irányba menjünk. Van továbbra is egy többletértékünk, szerepet játszhatunk 2019-es 9 utáni folyamatokban is. A tapasztalataink felhasználásával egy uniós stratégiát lehet az SDG-kre vonatkozóan folytatni. A szakpolitikai koherenciával nagyobb hatást érhetünk el. Sikerült nagyon szorosan együttműködnünk a titkársággal, a bizottság titkárságával, azért, hogy egy fenntarthatósági díjrendszert hozzunk létre. Vannak különböző kategóriái, a civil társadalom, az üzleti vállalkozók szeptemberig nevezhetik meg jelöltjeiket, és majd 2019 tavaszán ünnepeljük meg a díjazottakat. Az uniós intézmények tagjai, a társadalom és a platform tagjai, a civil társadalmi szervezetek és a platform tagjai díjazhatják azokat, akik az SDG-kkel kapcsolatban dolgoznak. Nem csak európaiakról van szó, hanem Európán kívüliekről is. Gondoskodni kell arról, hogy az SDG-k ne kizárólag Brüsszel vagy New York munkáját jelentsék. Mutatnunk kell, hogy az STG megvalósítása társadalmaink tagjainak kemény munkájának eredménye. Folytatjuk az erőfeszítéseket, hogy a platform folytatódhasson. Az előbb megemlítettem az előbb kapcsolatos okokat. Nincs idő most megbeszélni, de kitérnek arra, amit Franz Timmermann a platform tagjai részére megfogalmazott, mit lehet javasolni annak érdekében, hogy az STG befogadóbb legyen, és az állampolgárok is jobban részt tudjanak ebben venni. Az összes olyan javaslatban, melyet ebben a dokumentumunkban szerepeltetünk, és remélhetőleg majd az októberi platforműn is ezekről tudunk beszélni, és 2019-ben is, de a kérdés kulcskérdés ez. Az SDG mit jelent az állampolgárok számára, a fogyasztók számára, a köztisztviselők és a magánszférában dolgozók számára? Az SDG közös vállalkozásunkat jelentik. Az Európai Unió 2022 vagy 2027 ezeket az éveket nevezni meg olyan éveknek, ahol az évet magát az SDG-nek lehetne szentelni. Az európai jólét, béke és vezető szerep szempontjából létfontosságúak az SDG-k. Köszönöm szépen. Rövid idő alatt a rendkívül konkrét javaslatokat terjesztettek elő. A tagok majd ezekről biztos vagyok abban, hogy kérdezni fognak. Következő felszólalónk Marcel Haar, a, az Európai Bizottság részéről szakpolitikai koordinátor elhangzott, hogy szükség van a koordinálásra. Fontos, hogy megértsük, hogy a bizottság elnöke mit tervez, és tudnunk kell, hogy hogy néz ki a reflexiós anyag. Mi a terv? Ö, vigyük ezt el a Szebeni csúcsra Romániába? Nagyon hálás vagyok, hogy itt van, és megbeszélhetjük, tessék. Köszönöm szépen a lehetőséget. A fenntartató fejlődés eh, az Európai Unió szerződésének is egy fontos alapköve. Az Európai Unió eddig is éllovasa volt a fenntartató fejlődésnek, és ez a bizottság elkötelezett amellett, hogy biztosítsa, hogy továbbra is a jövőben is így maradjon ez és az Európai Unió továbbra is vezető szerepet vállaljon a fenntarthatóság szempontjából, méghozzá globális szinten. És a bizottság a 2030-as stratégia végrehajtásán dolgozik, hét eh, akció eh, blokkot eh, állítottuk össze. Először is a 2016. novemberi közlemény az alap ezt ugye bemutattuk, megvitatásra került ezen a fórumon is. És ebben a közleményben a bizottság a stratégiai megközelítését mutatta be, ez pedig elsődlegesen abból áll, hogy a fenntartató fejlesztési célokat az, az uniós szakpolitikai keretbe és a bizottsági prioritásokba csatornázzák be a jobb irányítási eszközökkel próbáljuk nyomon követni a céloknak a végrehajtását, és a bizottság pedig nemrégiben javaslatokat dolgozott ki a következő több éves pénzügyi keretre, és ez az MFF javaslat és a fenntarthatóságot állítja a középpontjába a 2030 stratégiával rendel összhangban. Másodszorban pedig egy hosszú távú víziót is eh, kialakítunk jelenleg, illetve az ágazati szakpolitikákkal is foglalkozunk. 20 utánra tekintünk, és a bizottság a már említett vitaanyagban kívánja ezt közzétenni, a több oldalú platform pedig ezzel kapcsolatban ugye a hozzájárulásán dolgozik, ahogy azt hallhattuk is, bemutatták ezt a munkát. Ez a vitaanyag azt a célt követi, hogy a politikai víziónkat megfogalmazzuk, és ösztönözzük az eszmecserét, a vitát, a reflexiót, a szélesebb körű, az unió jövőjét illető viták keretében kerülne erre sor, és a Juncker bizottság az európai választások előtt indította útjára ezt a ezt az eszmecserét, ezt a reflexiót, és a cél az, hogy a következő bizottság, amikor újra feláll, az, amikor az új bizottság feláll jövő év végén, már tudja, mire támaszkodni, és hát nyilvánvalóan az Európai Parlamentet is felhívja a bizottság arra, hogy vegyen részt ebben a reflexióban, és aktívan járuljon hozzá ez a vitaanyaghoz. anyag várhatóan év végén kerül elfogadásra, tehát van még elegendő idő arra, hogy, hogy ebben a vitában részt vegyenek, és és a következő választásokhoz vezető folyamatnak is részét tudja még képezni. Tekintettel arra, hogy a bizottság meg van győződve arról, hogy közös felelősségünk megvalósítás végrehajtani az szdg nem csak a közhatóságoknak vagy kormányzatoknak, hanem a különböző érintett feleknek is van felelősség ebben. Ezért jött létre a több oldalú platform, hogy segítse a végrehajtást. 30 tagot választottak ki a platformba, egy jól kiegyensúlyozott csapat, különböző szférákat, üzleti szférát, civil szervezetekkel, tudományos világot és így tovább képviselik, és az SZDC külső és belső szempontjait egyformán képviselik, és a platform jelenlegi munkájának középpontjában a vitaanyaghoz történő hozzájárulás, ahogyan azt az imént hallhattuk is. A negyedik akció vagy fellépési blokk az a monitorozás és a jelentéstétel, a 2030-as menetrend végrehajtásának monitorozása kulcsfontosságú a bizottsági stratégiában. Hiszen csak így tudjuk elérni a fenntartható fejlesztési célokat. A bizottság egy robusztus globális monitorozási folyamatot támogat, amely lehetővé teszi, hogy felmérjük széles körülön a helyzetet és az előrelépést. A bizottság pedig támogatja a magas szintű politikai fórum munkáját és ez ugye a magas szintű testület, amely foglalkozik a 2030-as menetrenddel. Uniós szinten pedig a bizottság monitorozza és jelentést tesz a fenntartható fejlesztési célok végrehajtására az Európai Unió kontextusában ez rendszeres jelentést jelent. A, 25-ös menetrend végrehajtásáról az Európai Unió kontextusában a magas szintű politikai fórum teszi ezt, az Unió és a tagállamok pedig majd egy közös szintézis jelentést fognak létrehozni a közös fejlesztési konszenzusról, amelyben a 2030-as menetrend külső szempontjai fognak megjelenni. Ez is hozzájárul, vagy részét képezi a, a magas szintű politikai fórum felé történő jelentéstételnek. 2019-ben kezdődik majd meg a vitanyaggal kapcsolatos munka és az ez kapcsolatos vitákra akkor kerül majd sor, és ezek fontos alapját képezik majd a további jelentéstételi folyamatnak, a, méghozzá a New Yorki jelentéstételnek. A bizottság az elmúlt év óta éves jelentéseket is kidolgoz a a 2030-as menetrend éves végrehajtására. Itt van egy referencia keret indikátorokkal, az Eurostat készítette ezt elő, és ez képezi az alapját a jelentéstételnek és a monitorozásnak. Aztán az ötödik akcióblokk, az Európai Fenntarthatósági Díjat öleli fel, erről szó esett, az imént a platform tagjai említették már ezt a díjat. Ezt a díjat 2000 16-os közleményünkben hoztuk létre, vagy akkor jelentettük be, és olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek az edzőséget konkrét megoldások és lehetőségeket képesek alakítani, azon fellépések nyernének. Júniusban adtuk át adjuk át majd a jövő évben, és szeptember elejéig lehet jelentkezni, és a bizottság nyilvánvalóan nagyra értékelni, hogyha hogyha a parlament bizonyos tagja, vagy néhány tagja maguk is népszerűsítenék választók körzeteikben. A Párosi Egyezmény a klímavédelmi egyezménnyel kapcsolatban bizottság előkészít egy új, hosszú távú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos stratégiát. A márciusi Európai Tanács egyértelmű mandátummal ruházott fel bennünket a e tekintetben. 2019, 2019 első negyedévére várható majd az anyag. A bizottság szeretne előrelépést elérni minél hamarabb ezzel kapcsolatban és már lehet, hogy idén szeptemberben is elkészül ez a dokumentum. Ennek a kezdeményezésnek a közétételével kapcsolatban fontos az Európai Bizottságnak, hogy, hogy megfelelő üzenetet küldjön partnerei, a katowicei eh, COP eh, eh, eseményre. Itt az különböző szakpolitikák és kezdeményezések szinergiáit kívánjuk feltérképezni amelyek segítik majd az edzőcsik végrehajtását. A 20-30-as menetrend és a Párizsi Egyezmény ugye számos módon kapcsolódik egymáshoz. A hosszú távú üvegházhatású gáz csökkentési stratégia mindenképpen úgy kerül majd kidolgozásra, hogy kihasználjuk a szinergiákat a két terület között. Ezen kívül pedig a külső dimenzióval is foglalkozunk, és továbbra is vezető szerepet szeretnénk játszani a fenntarthatóság terén globális szinten. Az unió nemzetközi szerepét szeretnénk megerősíteni, és a klíma változás elleni harcban is szeretnénk vezető szerepet vállalni. A kül- és biztonságpolitikai stratégia, és azt irányoz elő, hogy külső eszközökkel kapcsolatokat állítsunk fel az SDG-kkel, és e, ezen kívül megállapodás született egy új fejlesztési konszenzusról, a magas szintű politikai fórum e, segítségével az Európai Unió a 2030-as menetrend melletti elkötelezettségét fogja demonstrálni, illetve a vezető szerepét azáltal, hogy az uniós fellépéseket hangsúlyozza az unión belül, illetve globális szinten, és Vella és Mimica biztosok az Európa Parlament, illetve a tagállam küldöttségével együtt, illetve az egész részéről um, külföldön is képviselni fogják majd ezt az elkötelezettséget. Az elmúlt, az elmúlt három évben, mióta elfogadások előtt a 20-30-as menetrend, a a lendületet Fentartottuk számos ország, vállalat, civil szervezet fókuszál jelenleg a fenntartató szakpolitikákra, illetve költségvetésre, és ugyanakkor világos, hogy további fellépésre van szükség, hogy elérjük a fenntarthatósági célokat, elérjük a fenntartható fejlesztési célokat, és további lépésekre van szükség, még majd 20-30 után is. És engedjék meg, hogy biztosítsam őket arra, hogy a bizottság továbbra is elkötelezett lesz az unió vezető szerepének fenntartása mellett a fenntartatósági célok tekintetében mind külső, mind belső fellépésében. Elnök asszony, ha megengedi, Szeretném kollégámat Gaspar Frontinit arra kérni, hogy a DEFCO főigazgatóság nevében a külső dimenzióról számoljon be. Kicsit aggódom, hogy a képviselők már 45 perce várnak arra, hogy kérdéseket tessenek fel, és nem tudom, hogy Gaspar megengedi, hogy előtte, hiszen még az ENSZ eh, környezetvédelmi szervezet is szót kell, hogy kapja. Lehetne most előbb a képviselőknek szót adni? Rendben van ez? Így. Először tett a képviselők, és aztán kap Gaspar szót rendben, hiszen ők már nagyon várják, hogy kérdéseket tegyessenek fel, sok kérdésük van. Hát ismerjük egymást a konszenzusok kapcsolatos eszmecserékről, és akkor most először az UNEP nevében Thierry Lukasz kap 5 percben szót. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a lehetőséget, hogy az ENSZ is megfigyelőként részt vehet a stakeholder platformon. Nagyra értékeljük a, az európai intézmények eddig végzett tevékenységét. EU included, we need to do more, much more, and we és örülünk ennek, hogy most felgyorsult a folyamat, még gyorsabb cselekvésre van szükség, szinte sürgősségről beszélhetünk. Úgy látom, hogy a parlament azt látja, hogy a párizsi agenda megvalósítása nem szenvedhet késedelmet, de sajnos még a közvélemény ezt a témát nem tekinti napi prioritásnak, fenntartható műanyag gazdálkodás kiemelt figyelmet kap. A DG jelentését, illetve a DEVE e és egy másik parlamenti bizottság jelentését is kézben tarthatjuk már, de sajnos azt látjuk, hogy fenn nem tartható trendek érvényesülnek. Such as toilet and latrines, 80% 80%-a a szennyvíznek visszakerül a folyókba, és sajnos az EU-ban is. Clean energy. Three billion people rely on wood, coal, charcoal or any... Sok helyt a világban közvetlenül termelik ki a fát, a faszenet csinálják, Afrikában a faszén a fő fűtőanyag, és 375 milliárd eurós ösztönző van arra, hogy ebben a programban, hogy kiváltsuk a foszilis energia hordozókat. Az EU részt vesz. of young children is increasing in all cities. A szegénység elleni küzdelemben is a termőföld három százalékát foglalják el a városok, de az energiafelhasználás 60-70 százalékáért felelősek a városok, és ugyanez az arány érvényesül az ivóvíz felhasználásban is. Ezek a világ súlyos dilemmái. 1,7 millió gyermek halála vezethető vissza szennyezett ivóvízre évente, 2020-ig 35%-kal akarjuk javítani a helyzetet. A kidobott élelmiszer, Európában kidobott élelmiszerrel teljes Fekete-Afrikát és Dél-Amerikát táplálni lehetne. 30-35 szöröse már a termőföld megszűnési aránya az évtizedekkel ezelőttinek, tehát óriási ütemben halad a termőföld tönkretétele. 2015 óta is már eltelt három év, és gyakorlatilag semmit nem tettünk ezek, ezen problémák megoldásáért. Az EU, EU sem sokat tett. Az EU-nak kötelező megalapozott benchmarkokat kéne előírni, minden alterületen, ezeket kommunikálni kéne, átültetni a jogi gyakorlatba és világszerte érvényesíteni. Az univerzalitás elvét is jobban kéne érvényesíteni. Most van szükség politikai cselekvésre, nem holnap. Az ENSZ és az Európai Bizottság ebben egyetért, Hautala asszonynak köszönjük az összekötő munkát az Európai Parlament és az ENSZ között. Harmadsorban valamennyi EU polgárt valamilyen módon be kéne vonni a fenntartható célok megoldásába. Valamennyiünk leszármazottai ebben a világban fognak élni egy-két generáció múlva. Nem elég reflexiós papírokat írni, cselekedni kell. Minden polgárnak legyen ebben feladata. Látunk néhány jó kezdeményezést számos országban. Jó lenne, hogyha ez kiterjedne, és az EU vezető szerepet töltene be ebben. Köszönöm szépen, hogy elhozta ezeket a számokat. Jó lett volna, ha ezt meg is tudtuk volna mutatni. Mindenesetre megkaptuk írásban, úgyhogy eh, kiküldjük a tagoknak. Valiana asszony kap most szót, ő lesz megint az elnökünk. Köszönöm, hogy megkapjuk a prezentációt. A kollégákhoz fordulok, akik egy ideje már várnak. Tessék, Litz úr az első, lehet kérdezni. Anna Litz vagyok, az SND Képviselője vagyok Németországból, Linda McEvennel. Részt vettünk a legutóbbi éves találkozókon New Yorkban. Köszönjük szépen azt, hogy ez a multiplatform összeül. Köszönöm Lukasz úrnak a világos szavait, és köszönöm azt is, hogy azt mondta, hogy kapcsolódjunk be köszönöm azt is, amit a bizottság elmondott, de az, amit elmondtak arról, hogy megvalósítjuk az SDG-ket, ezt nem igazán látjunk. Ha az Eurostat adatait nézzük, furcsa mutatókról beszélhetünk, ezek külső faktorokat nem is vettek figyelembe. A mechanizmus és a jelentéstétel témájában egyelőre még tanulunk. Létfontosságú az, amit mondott, célzottan kell tudnunk azt, hogy hol is tartunk. ahhoz, hogy be tudjunk kapcsolni a munkába. Két kérdésem lenne a vitaanyaggal kapcsolatban. Egyre azt mondták, hogy egyre zajlik a munka. Azt is hallottuk, hogy a parlament elmondhatja a véleményét az év végéig. Nagyon érdekelne engem az, hogy hogyan lehetne ezt megtenni. Beszélt a négy pillérről, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági. A tagállamok tavaly bemutatták saját SDG-ket. Érdekes volt, hogy Észtország és Dánia a textilellátási lánccal prezent, kapcsolatban prezentációt tartott tavaly New Yorkban. A bizottság azt mondta, hogy dolgozik ezen, de semmi nem, sem kaptunk. A DigiTrade és a DigiGross, illetve más végigazgatóságok munkát végeznek. Jó lenne a bevált gyakorlatokról példát látni. A tagállamok részéről Hollandia és Németország van egy, rendelkezik egy kezdeményezéssel, jó példaként ez is felhozható lenne. Említették a négy téma között a fogyasztást is, az Európai Unió és más kontinensek témája is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélt 2015-ről, mint fejlesztési évről és beszélt 2022-ről, illetve 2027-ről is. Jó lenne minél hamarabb megszervezni. Az sdk kapcsolatban a városoktól kaptunk kötelezettségvállalást, például Németországban Heidelberg egy résztvevő nem csak a régiók bizottsága, hanem a városok megközelítését is magára vállalja. 2022-ről beszéltünk, de megszervezhetnénk 2021-ben is az SDG-k európai évét, hiszen így is kullogunk, Lukász elmondta. Tehát megszervezhetnénk hamarabb is, mert ez egy nagyszerű lehetőség. Köszönöm. Köszönöm, Litzó, Slájn asszony, Köszönöm szépen, köszönöm az összes felszólalónak, amit elmondott. Az én véleményem eltér a bizottság által prezentáltaktól. Az új MFF-fel kapcsolatos javaslat tal a bizottság elszartozott egy nagy lehetőséget, a 2030-ra nem figyel úgy oda, nem monitorozza, nem nézi meg azt, hogy a szakpolitikák ilyen értelemben hogy haladnak, és hogy a finanszírozás hogy néz ki. Az, hogy csak megemlítjük az SDG-t, nem elegendő. Az NDC DKI mint eszköz uniós prioritásokkal foglalkozik a hosszú távú fejlesztési igények helyett, melyek a partnerországainkban jelentkeznek. A fenntartható fejlesztési célok jelentik a keretet, jelentenék a keretet, mutatják, hogy merre akarunk menni. Ha ez megjelenik az MFF-ben, akkor erősebbek vagyunk, és ezzel mutatjuk, hogy az Unió elkötelezett amellett, hogy 2030-ra elérje a célokat. Nem az első alkalommal mondom én ezt el, és nagyon aggódom. Amikor 2015-ben a menetrendet hagyták, mindjárt jelen voltunk azon a rendezvényen, viszont ma már teljesen más a világ. A multilateralizmusnak megvan az ára, néhány nagy szereplő a kötelezettségvállalásunk végrehajtását kéri az Unió a célok elérésében példamutató előjáró lehet. De attól tartok, hogy ez nem lehetséges, ha nincs meg a megfelelő költségvetés. Az Unió nem veszi figyelembe általában véve a fejlesztési célokat. A fejlesztési pénzeket általában rövidtávú szakpolitikai célokra küldi, például a migrációs áramlatok kezelésére, ellenőrzésére. A válaszadás is probléma. A kezdet-kezdetétől fogva egy átfogó uniós stratégiát kértünk, az menetrend végrehajtására ezt továbbra sem látjuk. Nagyobb fokú koordinációra van szükség uniós szinten, továbbá erőteljes mechanizmusra, mely monitoroz, és mutatókra, melyek jól le tudják mérni azt, hogy a probléma, illetve a célok elérése között mekkora a távolság az uniónak gondosan ki kell értékelnie azt, hogy a szakpolitikáknak milyen hatása lesz a fejlődő országokra. Például, hogy az adóügyi politikánknak milyen hatása van. És létfontosságú a civil társadalma való párbeszéd is, befogadó, hatékony folyamat. Így üdvözlöm az SDG többoldalú platformját. Abban remékedünk, hogy az itt felbukanó gondolatokat ténylegesen figyelembe fogják venni. Utolsó megjegyzés. Nem akarok túl frusztráltnak tűnni ma este, de úgy érzem, hogy túl kevesen vagyunk ebben a vitában. Említette, a, hogy a gondolkodásmódban is a mm, különböző fejezetekre történő lebontás problémás vannak bizonyos kérdések, amelyek kérdés, kényes kérdésnek számítanak. Legyünk kreatívak, innováljunk, próbáljuk a különböző szakbizottságokban, ahol úgy kellene érezniük, hogy felelősek az SDG elérése szempontjából növelni a tudatosságot. Küldjünk e-maileket az SDG-kkel, anyagokat, van az SDG-kre egy nagyszerű grafikonunk, amelyet az ENSZ-től kaptunk, küldjük ki azt, próbáljuk a mandátumunk előtt erőteljesen üzenni. Köszönöm szépen ezt az energetikus, lelkes felszólást, Dansz úr. Egyetértek Elizzel, én sem akarok frusztráltnak tűnni, de nagyon nagy a kihívás. Sok egymással versengő kérdéssel kell foglalkoznunk. De a döntéshozatalnak minden szintjében meg kell jelennie az SDG-knek. Ehhez minden fórumon beszélnünk kell erről. Jó volt hallani a prezentációkat. Köszönöm a szónokainknak. Fontos ez a munkamonitorozást szempontjából is. Az önkéntes nemzeti jelentéstétel fontos, kevés olyan ország van, tagállamunk van, amely, tavaly, amely jövő évre elmulasztaná a jelentéstételt, és ez jó. A probléma mértéke miatt hangsúlyoznom kell, hogy ez az első alkalom, amikor a platform eljött ide a platformba, vagy Egyébként az SDG jelentés előadója voltam a parlamentben, és az egyik ajánlásunk az volt, hogy a parlament kapjon helyet a platformban. Többször beszéltem már a bizottsággal erről, és azt mondták nekünk, hogy hát hivatalos kapcsolatok fűznek bennünket a platformhoz, de nem lennék, ha nem mondanám el még egyszer, hogy szeretném, ha a parlament itt egy helyet kapna. Az a kapcsolatban mi elhangzott? A szakpolitikai ciklusok egzisztenciális válság fenyeget bennünket, foglalkoztat bennünket, a világban és az intézményeinkben is. A jövő évben a parlament választásokon megy át, így aztán az Európai Uniónak jelen, pont akkor, amikor az Európai Uniónak jelentést kell tenni az ENSZ-ben, hogy tudnánk az öt éves politikai ciklusból kitörni, hogyan tudjuk magunkat a jövő évben ott képviseltetni a régiók bizottsága részéről vert adatokról tett említést. Az a helyzet, hogy az Eurostat nem ad adatokat? Más modellek, vagy nem megfelelőek? Más modelleket kellene megvizsgálnunk? Ami pedig az MFF-et illeti, én úgy érzem, hogy az MFF nagyon jó példa arra, ahol nem beszéltünk szakpolitikai koherenciáról. Például vannak olyan intézkedéseink, mely következtében az ártalmas bioüzemanyagokat nem vezetjük ki, például. És ilyen értelemben ez a silogondolkodás továbbra is elsőbséget élvez a horizontális vitákkal szemben. Hát igen, ilyen hangon zárom. Mindenesetre azért vannak az ügynek pozitív oldalai is. Uh, Köszönöm szépen. Fonta asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, hogy ezt a vitát megszerveztek, és Elizának igazából nincsenek ma itt olyan sokan képviselők, de mégis rajtunk múlik, hogy meghatározzuk az Európai Parlament, hogyan fogja a 2030-as menetrend végrehajtását előrébb vinni. És attól a pillanatok kezdve, hogy Almina Mohamed a főtetkár helyettes meglátogatott bennünket itt Brüsszelben, megértettük, hogy ez a parlament rendkívül fontos szerepet játszik, és saját uh, uh, fellépését megfelelő módon kell alakítania, és hát itt már most a lehetséges módjait vitatjuk meg annak, hogy hogyan kellene a végrehajtást megvalósítani, de az biztos, ha nem folytatjuk úgy, ahogy eddig, a szokásos módon, és igen, a fragmentációt fel kell számolnunk, nem csak az MFF tekintetében, az előttem szólókáról már felhívták a figyelmet, Emellett én hiszem azt, hogy a leginkább működőképedes mechanizmus, amely amit én magam, az elnök asszonyok, és többen, akik egy kicsit érdeklődtek a téma iránt, ezt már megállapították, az az, hogy össze kell kapcsolni a végrehajtás az európai szemeszterből leszűrt tapasztalatokkal. Itt közös erőfeszítésre van szükség, egyetlen egy szegmens sem zárható ki ebből a munkából, közösen kell a felelősséget viselnünk, és a legrealisztikusabb modell az lenne, hogy az NV és a DEVE továbbra is együttesen koordinálnák ezt a kérdést. És azt gondolom nagyon jó az is, hogy, hogy a magas szintű politikai fórumot is felkeresik a jövő héten, hiszen akkor látszik majd az, hogy gyakorlatban hogyan is működik ez. Azt mondom, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy valóban a belső és a külső végrehajtásban is koherensek legyünk. Ez a két dimenzió sokszor egymástól eltávolodik, és hát látom, hogy a bizottság kevelén belül is vannak viták erre vonatkozóan, és a jövő évben kívánnak a külső dimenzióról egy jelentés, leten az asztalra a magas szintű politikai fórumon. Hát ez valóban így van, én azt gondolom, hogy félreértés van, mert azt gondolom, hogy ezt közösen összekapcsoltan kell kezelni. És emellett hiszem, hogy a következő ősz talán a parlament számára jó pillanat lenne arra, hogy a nemzeti parlamentekkel egy eszmecserét szervezzen meg, hiszen lehet, hogy már vannak jó gyakorlatok, a német parlament már megszervezte például a munkáját, tehát lehet, hogy kezdeményezhetnénk, hogy ez a két szakbizottság DEVE és MV ilyesmiben vegyen részt, és remélem, hogy sikerül itt megfelelő megoldást állunk, hiszen nem is kérdéses, mennyire égető itt a megoldás. Köszönjük, Házenkamp asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament tolmácsaival szeretnék tol- szolidáris lenni, így hollandul fogok beszélni. Ha a kormányoknak hiszünk, akkor úgy látjuk, úgy hiszük, hogy minden nagyon szép, de a valóság nem így van. Nézzük csak Hollandiát. Hollandia nagyon fontos, nem tartja, nagyon, nem tartja be, tartja tiszteletben a fenntartható fejlesztési célokat. A szegénység területén túl keveset teszünk megújuló energia területén is, és a mezőgazdaságunk sem igazán bio. Az üvegházhatású gázok kibocsátása is nagyobb, mint más uniós tagállamokban. És túl keveset teszünk, hogy ezzel foglalkozzunk. Szeretnék a fenntartható fejlesztési célok közül a 12-es célra összpontosítani fenntartható fogyasztási és termelési rendszerről van szó. A körforgásos gazdaság jó irányba tett lépés, de messze nem elegendő. A nem fenntartható életmódunk különös tekintettel a húsfogyasztásra katasztrofális a bolygóra nézve. Több millió állat szenved az intenzív állattenyésztésben, túl sok antibiotikum kerül az állatokba, de emellett a talajba, talajvízbe, vízbe és emberekbe is. A világ 70%-át állattenyésztésre használják. Egy kiló marhahús 15 ezer liter vízbe kerül. És 30 ezer, 30 százalék üvegházhatású gáz kibocsátást okoz. Több növényi eredetű terméket kellene fogyasztanunk, és el kellene kerülnünk az élelmiszer parazarlást. Az állati fehérjékről a növényi fehérjékre kellene áttérnünk, mert ez jobb az emberekre és a bolygóra nézve is. Kérdezem a bizottságtól, hogy hogyan szeretné ezt reklámozni, és hogyan kívánja a 12-es célt elérni, hiszen a közös mezőgazdasági politikával a bizottság egész egyszerűen továbbra is ösztönzi az állattenyésztést. Ez kihatással van a hatos SDG-re is, úgy, hogy a talajvíz tele van nitráttal, és a tengerek, óceánok foszfáttal. Mi a helyzet a halászati tervekkel? A, ter- a programok továbbra is a túlhalászást ösztönzik. Ezt kívánják legalizálni? Itt a keleti tengerre és az északi tengerre gondolok. Mit fog tenni a bizottság tenni, hogy az állattenyésztés és halászat céljait kezelje, és hogy az említett célok elérését belátható időn belül megvalósítsa. Köszönjük szépen most meg a DEVE elnökének, Linda McKévenek adom meg a szót, hogyha vannak kérdései, akkor zárásaképpen ővi a szó. Köszönöm szépen. Számos képviselő szólt már hozzá, de lenne még néhány kérdésem a bizottsághoz aztán a gondolataimat később osztom meg. Azzal kapcsolatban, amit 2019-ben az asztalra tesz a bizottság, jó lenne, hogyha egy tisztán látnánk, hogy pontosan mi is kerül majd a magas szintű politikai fórum el. Hát itt most a külső és belső dimenziókat mi feltételezzük, hogy együtt kezeljük. Aztán az ENSZ környezetvédelmi szervétől azt hallottuk, hogy az SDG-k végrehajtásának monitorozásához bizony referencia értékekre van szükség, mutatókra, és hát és a kérdés, hogy hol vannak. Hát a tagállamok már önkéntes nemzeti felülvizsgálatot végeztek. Kérdés, hogy a bizottság ezeket megvizsgálja, összehasonlítja-e, javaslatokkal éle, vagy ad-e valamiféle ösztönzést a tagállamoknak, hogy hát a bizottság remélem nem csak postaládaként működik, és információkat gyújt és ad tovább, hanem hát megvizsgálja ezeket, összehasonlítja és ösztönzi a munkát, hiszen ez rendkívül fontos, hogy most, amikor multilateralizmus kívás, multilateralizmus kívás érnek, itt fontos lenne, hogyha az ENSZ, mint intézmény meggyőződhetne arról, hogy mi az unió részéről ezt erősítjük, összönözzük ezt a munkát, és hát Gaspár is kell, hogy szót kapja még a DEFKA főigazgatóságtól, és hát nem tudom, hogy, hogy ők Hág úrral hogyan akarják ezt koordinálni, ezt a munkát, gondolom, hogy a főtitkár a, a következő júliusi lépéseket koordinálja, de DEFCO főigazgatóságnak is van szerepe, akkor először Gaspar beszéljen erre. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Arról számolnék be, hogy a külügyi aspektusokat hogyan próbáljuk figyelembe venni a jelentések megírása során. Amint önök is tudják, a külső fellépések létrehozásához új konszenzus kellett először a fejlődésről, fenntarthatóságról, és az EU és a nemzeti sajátosságok figyelembe vétele is megtörtént. Ezeket próbáljuk most a programozásba, a jelentéstételi rendszerbe integrálni ezeket az eredményeket Kotonú kapcsán, és a végrehajtásról magáról is jelentést írunk. Ez egy olyan jelentés, amely arról is szól, hogy az EU hogyan működik együtt tagállamaival, hogyan segítik közösen a fejlődő országokat, milyen európai konszenzus van, illetve nincs erről. A, a, a PCD-ről, az eredményekről, a finanszírozásról. Ez a tagállamokkal közösen írt jelentés. Az önkéntes ö, nemzeti jelentéseket is figyelembe vesszük, igyekszünk konszenzusosan eljárni, és remélhetőleg a nemzeti jelentések közös munkában születnek majd meg. El kell, hogy mondjam, mert volt uh, a politikai koherencia fejlesztésről is kérdés, ahol a belső és külső szempontok találkoznak. Szeretnénk a 2030-as stratégiához uh, hozzáigazított módon legalább a PCD-ket szeretnénk a bizottság normális működésével összehangolni, bevenni, és már létre is hoztunk egy szolgálatok közötti úgynevezett inter-service csoportot, a policy a politikák koherenciát fővezélő elvnek tekintjük, különös tekintettel a fenntartható fejlődési politikák terén. Eszper úr nagyon világosan fogalmazott. Kiegészíteném még ezt annyival, hogy a politikai keret számunkra már a 2019-es belső piac során is fontos volt, erről a reflexiós anyagban írunk. The, the, the political framework uh, in which we will work, um, it is clear to us. És világos számunkra, hogy a jelentéstétel az egész folyamat integráns része, külső-belső vonatkozásaival együtt. Ennek a konkrét formáját még próbáljuk kitalálni a bizottságon belül, de zajlik a dolog. De még a formáról nincsen végleges döntés. De majd tájékoztatni fogjuk Önöket arról, hogy hogy alakul. A reflexiós dokumentum részeként a monitoring keretről is gondolkodunk, annak jobbítási lehetőségeiről. Világos, hogy nem lehet légből kapott új célokat kijelölni. A célok kijelölése érzékeny politikai kérdés, és érzékeny politikai döntéseket feltételez. A klíma és környezeti célok pontos megfogalmazása nem egy köztisztviselőkre bízott feladat, hanem politikai döntést igényel a prioritások sorba rakása. és nem lenne jó, hogyha az Eurostat szerepét lebecsülnénk. A fejlődés mérésében az Eurostat kiváló komoly szerepet játszhat. Az Eurostatnak most már kumulatív tapasztalata van, és ezt kell lenne kihasználatlanul hagyni. Tehát az olcsó kritikát a Eurostat-tal szemben szerintem spóroljuk meg magunknak. A Eurostat kiválóan működik, szoros kapcsolatban áll a nemzeti statisztikai hivatalokkal, hasznos munkát végez. A kérdés nem is ez, hogy végül is az, nem az ENSZ határozza meg a célokat, együttműködünk, de az EU-nak kell meghatározni a célokat. Mi már tudjuk, hogy mik a célok. A célok azok csak benchmarkok. Minket az érdekel, hogy hogyan mérik az előrehaladást, Tehát nem egyszerűen statisztika gyűjtésről, adatgyűjtésről van szó, hanem arról, hogy hogyan értelmezzük, mire használjuk föl a statisztikákat, és hogy mit teszünk az adatokkal. Az Egyesült Királyságban például tudjuk, hogy mi óriási mennyiségű műanyagot és műanyag hulladékot exportálunk szegény országokba, és ebből le kéne vonni a politikai következtetést. Nem elég tudni az adatokat, hanem itt politikai akaratra, döntésre van szükség. Ezt várnánk, hogy a reflexiós anyag is ezt készíti elő. Négy év már eltelt, itt az ideje, hogy most már valami megfogható eredményt produkáljunk. El, elviekben tudjuk, hogy az EU mit képvisel, mit akar, de ha nem akarunk leégni 2019-ben a következő csúcson, akkor valami konkrétumot fel kell mutatnunk, hogy mit tettünk hozzá a világ jobbításához. Kollégák, azt hiszem, be kell most ezt fejeznünk. Köszönöm előadóinknak, hogy eljöttek, megszólaltak. Ha majd a delegáció visszajön New Yorkba, akkor az ő tapasztalatukat is szeretnénk becsatornázni, mert ha csak a karácsonyi reflexiós anyagba kerül be, akkor azzal már nem tudunk mit kezdeni. Jó lenne, ha Timmermans Mansur is eljönne újra a plenárisra, és személyesen számolna be arról, hogy hogyan, hova jutott a reflexiós gondolkodás hozzuk ezt előbbre. Mi csak akkor tudunk hatékonyan működni, hogyha tempósan járunk el a nemzeti parlamentek bevonásával, és gyorsan megjelenik ez az információ. Először láttuk vendégül a főtitkár urat, köszönjük a NEFCO főigazgatóságnak is, és valamennyi kollégának, akik előkeszítették nem csak ezt a meghallgatást, hanem főleg magát a projektet. Köszönöm vendégelőadóinknak, a bizottság egyéb munkatársainak. Van-e még valami dolgunk, mielőtt berekeztem az ülést? Igen, működjünk együtt a jövőben is. Nagyon sok a tennivaló. Nagyon fontos a téma és New York fontos mérföldkő lehet. Köszönöm. Köszönöm, a tolmácsoknak is berekeztem az ülést.